Ezért eh, hadd ismételjem meg, az, e- a felszólalós megszakította az előbb megszakította a felszólalót. Ezzel lezárjuk ezt a vitát, és a szavazásra holnap kerül sor. A következő napi rendi pontunk az Európai Bizottság nyilatkozata a belső piaci fórumról, és eh, Herrn Dali. biztosnak adom meg a szót. Herr Kommissar. Mr. President, honorable member. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A gazdasági és pénzügyi válság, amivel szembe kell néznünk, gyakran elfeledteti velünk azt, hogy milyen hatással van ez az emberekre. Ezért nagyon fontos az, hogy egy kicsit távolabbról nézzük meg azt, hogy mi is a célja a reformtörekvéseinknek. Ez a cél nem más, mint az állampolgárok szociális és gazdasági jóléte. Mindenképpen felelősséget kell vállalnunk az állampolgárok érdekében, akik fogyasztók, munkavállalók, adófizetők és megtakarítók Ugyanígy felelősséget kell vállalnunk a vállalatok, a kis közép, illetve nagyvállalatok számára, de ugyanígy felelősséget kell vállalni az országok és a regionális és helyi hatóságok érdekében is. Mindezen szerepvállalók eh, érezhetik a jelenlegi sokkok következményeit. Meg kell mutatnunk számukra azt, hogy a belső piac mindenképpen előnyökkel járhat. Ezért szerveztük meg a Krakói eh, belső piaci fórumot, amelyen a parlament, illetve a lengyel elnökség is részt vett. Ezer résztvevője volt a fórumnak, és mindegy tízezer ember látogatott el az egységes piaci vásárra, amit ugyanebben az időpontban tartottak. Szeretnék köszönetet mondani Rózsa Tónnak, Malcolm Harbernek és Silvio Busajnak, akik szerepvállalása és részvétele sikeresítette ezt az eseményt. A fórum minden szerepvállalót egyesített az egységes piac tekintetében. Nagy siker volt ez, és számos következtetést tudtunk levonni. Sikerült valóban fellépnünk az európai emberek érdekében a krízis idején, és megpróbáltuk megfelelni az ő igényeinknek. Ezen kívül is közvetlenül kommunikálni azokat a reformokat, amiket végre fogunk hajtani. Továbbra is azon kell lennünk, hogy információval szolgáljunk kezdeményezéseinkről abban az időszakban, amikor már a végrehajtásukra kerül az szó. Ezen kívül azok a megértések, amiket sikerült begyűjtenünk, ezek megfelelnek az Eurobarométer nemrégében közreadott kutatásának is. Továbbra is azt láthattuk, hogy az állampolgárok, illetve a vállalatok jobb információkat szeretnének, és azt szeretnék, hogyha a belső piac, az egységes piac jobban működne, az egészség, a társadalombiztosítás, a szakmai képesítések elismerése, online vásárlás, közbeszerzés, illetve a szellemi tulajdonjog megvédése tekintetében. Létrejött egy krakói nyilatkozat is, amit a fórum részvevői írtak alá, és megpróbáljuk mindezt végrehajtani akkor, amikor meghatározzuk a belső, az egységes piaci aktussal kapcsolatos intézkedéseket. Mindenképpen szeretnénk biztonságosabb helyét tenni az egységes piacot az európai állampolgárok számára. Azt szeretnék, hogyha az állampolgárok bíznának az egységes piacban, és hogyha egy másik országban vennének bármit is interneten vagy személyesen, akkor azt biztonsággal tegyék. Ezért mindenképpen Szeretnénk többek között az kölcsönös ismeréseri folyamatokat is felgyorsítani, hogy, hogy elősegítsük a mobilitást Európában. Tudjuk, hogy, hogy itt nem szabad, hogy további administratív akadályok legyenek. Ezen kívül szeretnénk lehetővé tenni az állampolgárok számára, hogy jobban tudják használni az egységes piacot. Az Európai Bizottság tegnap jóvá hagyott egy intézkedés csomagot, amelyen az európai fogyasztók online vagy offline országokban vagy másik tagállamban szolgáltatásokat, illetve árokat vásárolhatnak, és így hozzájuthatnak az alternatív vitarendezési mechanizmusokhoz is, így nem kell bíróságra menniük akkor, hogyha egy kereskedővel vitába keverednek. Ezen kívül az elkereskedelmet is szeretnénk biztonságosabbá tenni azért, mert ezt még mindig használják ki eléggé. Ezen kívül szeretnénk dinamikusabbá tenni a, a belső piacot úgyhogy teljes mértékben végrehajtjuk a szolgáltatási irányelvet. Ezen kívül szeretnénk közvetlenül az üzletemberekhez szólni, szeretnénk javítani a vállalatok feltételeit, és szeretnénk csökkenteni az adminisztratív terheket. Számos specifikus intézkedéssel próbáljuk ezt elérni. Először is az egységes szabadalom létrehozásával, amely nagy mérföldkő a kreativitás és innováció támogatásában Európában. Ezen kívül szeretnénk ugyan csak intézkedéseket tenni a szellemi tulajdonok megvédésével kapcsolatban is. Szeretnénk egy akciótervet létrehozni a KKV-k számára, szeretnénk egyszerűsíteni a, a könyvelési szabályokat és a közbeszerzési szabályokat. Harmadsorban pedig Szeretnénk támogatni a közfellépést, szeretnénk integrálni a projektinnovációs, környezetvédelmi kérdéseket, és szeretnénk a jogi hézagot is betömni a közbeszerzés tekintetében is, mind a tendereztetés, mint pedig a végrehajtás során. Ezen kívül szeretnék megerősíteni, megújítani kapcsolatokat a harmadik felekkel. Ezeket az intézkedéseket mind az egységes piaci intézkedés csomag keretében kívánjuk elérni. 2012 kulcsfontosságú lesz ezen reformok tekintetében. Ez valóban egy mérföldkő lesz, akkor, amikor 20 évfordulóját ünnepeljük az egységes piac létrehozásának. Szeretnénk a jövőben létrehozni egy egységes piaci hetet, amikor az új növekedésre fogunk koncentrálni. Ezen hét során helyi eseményekre kerül majd sor az egyes tagállamokban, és lesz egy parlamentközi fórum is itt Brüsszelben. Mindenképpen számítok az önök támogatására annak érdekében, hogy minden sikeres legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen Dáli biztos úrnak. A frakciók felszólalói következnek. Baden-Württembergi hazámból érkezett a következő felszólaló sváb kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ilyen tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A Krakói október 3-án, 4-én megtartott egységes piaci fórumon több mint ezren vettek részt, Dáli biztos úr már utalt erre. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy egy olyan kisvárosban, vagy közepesen nagyvárosban, amely Brüsszelen kívül található, két napig az egységes piaccal kapcsolatos témákat és fogyasztóvédelmi témákat azok szélességében megtárgyaljuk. Úgy gondolom, ez nagyon jót tett a jogszabályjavaslatok szempontjából. Megmutatkozott, hogy nagyon sok helyen, elnök úr, egyetértünk itt a parlamenten belül, a frakciók között is. Mégpedig az alternatív jogorvoslati javaslatokat szeretnénk erősíteni a fogyasztók számára. Az Európai Unióban mindenképpen szabályokat kell meghatározni az elektronikus ügyletek számára a határokon átnyúló kereskedelem ösztönzésére, és emellett jobbítást, javulást szeretnénk elérni a közbeszerzések terén is. A frakciók egyetértettek ebben, és ez megmutatta azt is, hogy azt, ami Monti úr is elmondott, nevezetesen, hogy nem csak egy gazdasági irányításra van szükség Európában, hanem egy egységes piaci irányításra is. Tehát egységesíteni kell a szabályokat az egységes piac résztvevői között, hogy ez támogatást élvez itt a házban teljes körűen. Ezért a, az Egységes Piaci Fórum következtetései szeretnék összpontosítani. A lengyel államtitkár jelezte, hogy a tagállamok is hajlandóak lennének több szabályt elfogadni, hogyha azok az egységes piaci javát szolgálják. A néppárti frakció nevében szeretném kiemelni hogy az egységes piaci intézkedéscsomag kialakításában szeretnénk hangsúlyt fektetni arra, hogy a bizottság mindenképpen a szabályok széles körű meghatározására törekedjen, foglalkozzon a bürokratikus korlátok leépítésével is, ami a kis és középvállalatokat illeti. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen Schwab kollégának. Gebhardt kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, a Krakói Fórum valóban nagyon nagy siker volt. Meg kell ismételni ezt a gyakorlatot, ugyanis fontos, hogy a jó dolgokat folytatólagosan újra és újra megrendezzük. Szeretném megköszönni Louis Greg kollégának, hogy felvetette ezt az ötletet, hogy egy fórumon foglalkozunk a polgárok legfontosabb szükségleteivel, kérdéseivel, ugyanis ez volt az egésznek a lényege, hogy a polgárok kérdéseit, az ő ügyeiket tegyük előtérbe, hogy láthassák ők is, hogy az egységes piac nem egy absztrakt dolog, hanem valóban többlet értéket, hozzáadott értéket képvisel. Ide tartoznak az olyan sokrétű témák, mint a képzések kölcsönös elismerése, a fiatalok azon lehetősége, hogy másik tagállamban számlát nyissanak a bankoknál, a jogbiztonság az online vásárlások ügyletek esetében, továbbá ide tartozik a KKV-k támogatása erősítése, és így tovább. Nagyon-nagyon sok téma vonult fel. Biztos úr, a jövő szempontjából nagyon fontos, hogy a megoldásokra hegyezzük ki a dolgot. Mi azt várjuk, hogy a bizottság mindazt végrehajtsa, amit megígért, és mi parlamentként, és a mi frakciónk, a szociáldemokrata frakció kritikusan, de pozitív szellemiséggel fogja követni azt, hogy önök mit tesznek le az asztalra. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Gephardt kolléganőnek. Most három percben Busói kolléga következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! tisztelt Dali biztos úr, ahol ön is elmondta, én is elmondtam, az egységes belső piac újraindítása nem csak az Európai Unión múlik, hanem minden szereplővel, a fogyasztókkal, a vállalkozókkal, a nemzeti hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a bírákkal is párbeszédet kell folytatnunk. A krakói fórum sikeres volt, és számomra, mint a belső piaci bizottság tagjának, úgy gondolom, ez a fórum egyedi lehetőség volt gondolataim kifejtésére, konstruktív volt a párbeszéd, és beláttunk abba is, hogy mik a prioritásai az egységes belső piac fejlesztési politikájának. Egyik tanulsága a fórumnak az volt, és ez nagyon fontos, hogy a polgárok többsége és néha a képviselők is nagyon bonyolultnak érzik az egységes belső piacra vonatkozó szabályozást. Ez igaz, de annak örülök, hogy a fórum konkrét polgárokat, civil szervezeteket is meghívott, akik konkrét történeteket mondtak el a belső piacról, és világosan kiderült a fórumon is, hogy a belső piac közvetlenül érinti az egyszerű polgárokat, jó vagy rossz értelemben egyaránt. Köszönöm a lengyel elnökségnek ezt a kiváló ö, fórumot és a elkötelezettségét a krakói ö, nyilatkozat végrehajtása iránt. Ha ez a fórum bármit megváltoztathatott, akkor remélem a bizottság és a parlament segítségével meg is fog változtatni. A krakói nyilatkozat prioritásait, ha felkaroljuk és politikai ö, akarattal társítjuk, akkor a végrehajtás is lehetséges lesz. Meg kell értenünk, hogy a jogalkotás igenis lehet hatékony, anélkül, nem lehet hatékony anélkül, hogyha nem hajtják végre nemzeti szinten. Az Egységes Belső Piaci Fórum kiváló lehetőség volt eh, arra, hogy lendületet adjunk a belső piacnak, és ezt folytatni kell ezt a gyakorlatot, amíg meglévő korlátokat el kell hárítani az útból, és a polgárokat közelebb kell hozni a belső piachoz. Ezért nagyon támogatom azt, hogy a Single Market Forum online is megjelenjen és itt folyamatosan az érintettek párbeszédet folytathassanak egymással a belső piac 20. évfordulóján ez szép lenne, hogyha ezt sikerülne megszervezni, mint ahogy sikerült megszervezni a konferenciákat is. Végül, de nem utolsó sorban meg szeretném köszönni mindazoknak a munkát, akik megszervezték ezt a fórumot. Gratulálok az Európai Bizottságnak is, és különösen Dali és Bárnyé biztos uraknak, hogy segítették azt, és hogy ez a fórum tényleg megtalálta a kapcsolatot az érintettekhez, a kisemberekhez, a kisvállalkozásokhoz. Legyen ebből gyakorlat. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük Busoly kollégának. Két percre Harbour kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a bizottság elnöke is elmondta, én is hálás vagyok Dáli biztos úrnak, hogy nem csak részt vett, hanem megnyitotta a fórumot, és bárnyi biztosnak is, hogy ő is ott volt, és minden egyes tagállamba elment, hogy az egységes belső piacot áttárgyalja annak új stratégiáját a tagállamokkal. A fórum tanulságai között szerintem legfontosabbak, és mindenki ezt mondja, nagy siker volt ez a fórum, az voltak, hogy a belső piac kiteljesítése csak partnerségben, teamben lehetséges, nem lehet felülről lefele, arról fölfele, technikai jellegű rendelkezésekkel kikényszeríteni, nem egy biztosan múlik, nem a tagállamokon sem egyenként, hanem mindannyiunkon, a tagállamok együttműködésén, hogy mennyire, hogyan működnek együtt, cserélnek-e adatokat, és megoldják egymás között a konfliktusaikat, akár online módon, amelyre utalta biztos úr. És az együttműködés a fórum során, ha megvalósulna valóságban, sajnálatos, hogy most nincs itt az elnökség, mert a lengyel elnökség fantasztikus jó volt a belső piaci témákban, tehát kár, hogy nincsenek itt, mert szívesen dicsérném őket. A Single Market Act végrehajtása volt a legfontosabb prioritás a lengyel elnökségnek, és ez nyilvánvalóan kiderült. De a legfontosabb fennmaradó kérdés számomra a fórum után is az, és ezt másokkal is megbeszéltem, lelkes szervezőkkel egyaránt, hogy, hogy miért beszélünk olyan keveset a belső piac előnyeiről és lehetőségéről Európa szerte. Köszönöm szépen elnök úrnak, hogy az interneten keresztül a bizottságomat is kapcsolatba hozta a polgárokkal, és ezt az üzenetet terjeszthettük. Köszönöm szépen, Harbour kolléga. Most Tanta Filidész kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen elnök úr. Az egységes piac minden, végrehajtása mindenképpen Európa jövőjét szolgálja. Mindenképpen képesnek kell lennünk arra, hogy a gazdasági, illetve a szociális érdeket összeegyeztessük. Mindenképpen az egyenlőtő kollektív jogok közelítésére van szükség. Az úgy gondoljuk, hogy az egységes piaci intézkedés csomag nem felel meg teljes mértékben az állampolgárok igényeinek. Azt szeretnénk, hogyha elérhetnénk azt a jogot, hogy a kollektív jogok az mindenképpen nagyobb rangot élveznek, mint a gazdasági érdekeket. Meg kell védeni az állampolgárokat, meg kell védeni a munkahelyeket, és ezeket mindenképpen a versenyképességi szabályok elé kell helyezni attól félünk, hogy a szociális Európa rosszabbodni fog, mindenképpen egyértelmű ö, intézkedést szeretnénk, tehát fontosabbak a szociális jogok, mint a profit. Azt szeretnénk, hogyha ez az alternatív megoldás mindenki javát szolgálná. Köszönöm szépen a kollégának, most pedig a ebbé hozzászólók következnek. Először is Tunund Hohenstein kolléganő másfél percben. Köszönöm szépen és köszönöm a biztos úrnak is azt, amit elmondott, a sok biztató szót azokhoz, akik szervezték a fórumot. Szárnyakat adott nekünk, és mindenkinek, akik keményen dolgoztak a fórum sikeréért, és próbálták elharítani az akadályokat, nem csak a fórum, hanem az egységes belső piac útjából is és segíteni az Európai Uniót abban, hogy valóban a fogyasztók javára fordítsa a belső piacot. Bárnyé biztos úrnak is szeretnék köszönetet mondani, ő is nagyon sokat dolgozott a szervezéssel, és a belső piaci főigazgatóságnak, a főigazgatónak magának is ö, nagyszerű volt vele együttműködni, nagyon sokat tett a fórum sikeréért, és az előttem szólókkal együtt úgy gondolom, hogy ezt folytatni kéne ezt a párbeszédet a társadalommal. Jobban oda kéne figyelnünk arra, hogy mit mondanak az egyes polgárok. Folytatnunk kell nem csak a fórumokat, hanem az eredmények generálását is. Miért nem szervezzük meg a következő fórumot Brüsszelben? a bizottság és a parlament közösen döntsenek arról, hogy hol legyen ez a fórum. Nem tudom, hogy vannak-e más javaslatok is. Köszönöm. Most pedig másfél percben Correira de Kámpos kolléga kap szót. Elnök úr, biztos úr, tisztelt biztos úr, az első egységes piaci fórum Krakóban került megrendezésre. Tartalmilag nagyon szertágazó volt, a lengyel soros elnökség szervezte meg. Nemzeti, európai, regionális, helyi hatóságok részt vettek rajta, valamint különböző civil szervezetek is. A az Európai Bizottság április másodikai közleménye egy ütemtervet, menetrendet dolgozott ki, és tartalmaz ez olyan prioritásokat is, amelyeket az egységes piaci intézkedés csomag is meghatároz. Az egységes piac a bizalomra épül, azonban a fogyasztó és a polgár bizalmát nem tekinthetjük magától értetődőnek, olyasminek, amivel nem kell többé foglalkoznunk. Az egységes piac nem csak egy egyszerű ügylet vagy művelet, itt nagyon sok politika keresztezi egymás útját, így például az egészségügy, a munkához való jog, a környezetvédelem, fenntartható fejlődés és még sok más terület is. Ezért az egységes piaci fórumot minden évben meg kell szervezni, széleskörű résztvevőkkel, és minél többen részt kell, hogy vegyenek rajta. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Correira de Kampos kollégának, most pedig eh, zárásképpen Kozusnik úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Úgy vélem, hogy az egységes piac az egyetlen olyan eszköz, amely képes arra, hogy eh, fellendítse az európai gazdaság növekedését. Az egységes piac 20 éves történelemre tekint vissza. A Krakói Fórum pedig szintén saját történettel rendelkezik. Az eredeti gondolat vagy ötlet a Greg jelentésből származik, és magam a Rosettonnal és Mário Montival folytatott vita során ismerkedtem meg ezzel az elgondolással. Nem csak a bizottságnak szeretném megköszönni, hanem az összes szakbizottsági kollégámnak is, mert úgy gondolom, hogy ez a fórum nagyon jól sikerült. És megerősíti azt, amit amiért Rosettont kitüntették tegnap, mégpedig legjobb európai képviselő címet nyerte el, ami az egységes piaci ügyeket illeti. Szeretnék szívből gratulálni neki, a többi kolléga nevében is. Köszönöm szépen! Most pedig a spontán hozzászólások következnek, először is Bázeszku kolléganő kapja meg a szót. Foarte mult, domnule președinte, rolul pieței unice este de... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon fontos az egységes piac sorsa akkor, hogyha az Európai Unió szeretne kikerülni a jelenlegi válságból. Ezen kívül hatékony végrehajtásra van szükség az egységes piac tekintetében. Ez egy feltétel ahhoz, hogy sikeres legyen mindez. A tagállamoknak sokkal több erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy az Európai Unió jogszabályait végrehajtsák. A legutóbbi belső piaci eredménytábla szerint a hazám azon tíz ország között van, amelyeknek sikerült elérniük eh, javulást ezen a területen 2,8 hónap alatt sikerült eh, végrehajtaniuk eh, a jogszabályokat, így már negyedik helyre került Románia. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió erősítse az együttműködést a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok között annak érdekében, hogy az európai jogszabályok átültetése megvalósuljon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A belső piacon szükség van a, a dolgozók szabad áramlására, az elektronikus kereskedelemre, és egy egységes belső piaci hálózatra. A fórum javaslatai arra vonatkozóan, hogy egy szakmai hálózat jöjjön létre a munkavállalók mobilitása érdekében jó, és hogy egyszerűsíteni kell a szakmai kvalifikáció kölcsönös elismerését is, az is. A delegált munkavállalókra vonatkozóan is fontos tanulságokat fogadtunk el. Vissza kell állítani a fogyasztók bizalmát a kis vállalkozások bizalmát, az internetbe vetett bizalmat, és így tovább. A digitális piacot fel kell építeni, az elektronikus aláírást be kell vezetni általánosan. Európai jogalkotásra van szüksége, ez persze az adatvédelem tekintetében is. Gál Perc, azt következő

Az Európai Unió egyik legnagyobb kihívása válságidőkben az, hogy az egységes piacot megerősítsük. Az egységes piac ugyanis az Európai Unió alapját képezi. Emlékezzünk arra, hogy az idén áprilisban az Európai Bizottság egy intézkedéscsomagot mutatott be, amelynek célja az, hogy az egységes piac helyzete javuljon. Ez az egységes piaci intézkedéscsomag. Bárnyé biztos úr indította útjára kezdeményezést. Egy olyan intézkedés csomagról van szó, amelyek a munkavállalókat, a vállalatokat ö, hivatottak támogatni. Az egységes piac létrejötte óta, amely a négy alapszabadságra épül, 20 év telt el, azonban a piac növekedési potenciáját még nem merítettük ki teljes mértékben. Ezért az új intézkedések elengedhetetlenek Mindenképpen szükség van rájuk annak érdekében, hogy az európai növekedés motorja, az egységes piac teljes mértékben érvényesülhessen elnök. Köszönöm szépen, most pedig végezetül Kárász úr kap szót. Elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Tunund Hohenstein kolléganőnek az első egységes piaci fórum megszervezéséhez. Állandó rendezvényé kell azt tenni, európai hagyományá és az egységes piac motorjává kell azt tenni. Az egységes piac ugyanis nem teljesedett még ki, a négy alapszabadság még nem érvényesül maradéktalanul. Az egységes piac az Európai Unió növekedési potenciáját képezi, és egyszerűen csak végre kell hajtanunk azt, amire kötelezettséget vállaltunk. Nem kell új szabály, egyszerűen csak le kell bontanunk a korlátokat. Éppen ezért mondom, mindent meg kell tennünk azért, hogy a tagállamok, az összes vonatkozó jogszabályt maradéktalanul megvalósítsák, végrehajtsák a tagállamok, utánunk kullognak, úgymond, és az egységes piaci fórumnak tükröznie kell azt, hogy hol vallottunk kudarcot, ami a prioritások és jogszabályok végrehajtását illeti. Elnök, köszönöm szépen Karasz kollégának, ezzel lezárjuk a spontán felszólalások sorát, és Dáli biztos úr kap még egyszer szót. Well, thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt képviselők. A vita, amit eh, lebonyolítottunk az imént, ez nagyon fontos volt, hiszen eh, mindannyian láthatjuk, hogy az egységes piac fontos abból a szempontból, hogy kilábaljunk a válságból. Hatékony, egységes piacra van szükség, amely alapozhat az innovatív vállalkozásokra, illetve a felvilágosult fogyasztókra. Ahogy mondtam már a bevezetőmben is, mindenképpen a szociális aspektusát szerettük volna hangsúlyozni az egységes piacnak. Nem lehet elválasztani a fogyasztót, a munkavállalót, aki részt vesz a egységes piacban. Ezt elmondtam a bevezetőmben is. Célkötőzéseim célja az az, hogy sikerüljön előre vinni az európai állampolgárokat. Ezt mi nem sikerült elérnünk a statisztikák értelmében, viszont szeretnénk, hogyha sikerülne javítani az európaiak életminőségén. Ez önök támogatásával valóban elérhetjük ezt az egységes piacon, ahogy Hárborul is elmondta, és teljes mértékben egyetértek vele, ez egy együttes eh, erőfeszítést igényel, együtt kell fellépnünk. A tagállamoknak, a parlamentnek, a tanácsnak, az Európai Bizottságnak, a fogyasztóknak, a vállalatoknak, mindenkinek együttesen kell tennie azért, hogy az egységes piac valóban valósággá váljon. Elmondhatom, hogy 15 biztos van a bizottságnál, akik eh, foglalkoznak ezzel a területtel, és eh, ugyanezt láthatjuk itt az Európai Parlamentben is, hogy eh, meggyorsítva foglalkoznak a KKV-k kérdéseivel. A fórum, amely Krakóban volt, ez nem az első és utolsó fórum, amit megszerveztünk. Úgy véljük, hogy ennek sikere rávilágít annak szükségességére, hogy ezt a tevékenységet rendszerességgel kell folytatnunk, és és hasonló eseményeket kell megszerveznünk. Nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy milyen gyakorisággal lesznek ilyen fórumok, és tisztes, tisztelt Túnasszony, mi nem határoztuk meg konkrétan a következő fórum helyszínét sem. Erről még folynak a viták, de konkrét döntés még nem született. Ahogy mondtam, kollektíven kell, együttesen kell fellépnünk, és együttesen kell párbeszédet folytatni annak érdekében, hogy itt ezen a területen is előre tudjunk mozdulni. Továbbra is arra kell építenünk, amit eddig elértünk. Úgy vélem, hogy ezek mind a megfelelő irányba tartó lépések lesznek. És ez ahhoz fog vezetni, hogy elérjük egy nagyon aktív, erős, egységes piacot. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen Dali elnök úrnak! Kivételesen, mivel megemlítették őt kétszer, és megadom még egyszer a szót Thun Stein asszonynak. Elnök úr, Dáli biztos úr megválaszolta a kérdésemet. Korábban sajnos megszakították a felszólalásomat, csak szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy amikor a következő fórum helyszínét kiválasztják, akkor gondoljunk arra, hogy Brüsszelben nagyon sok esemény van, Krakó sikeres volt, lehet, hogy máshol is ugyanilyen sikeres eh, lehetne ez a fórum. Olyan helyen kell ezt megszervezni, ahol olyan személyekkel találkoztunk, akikkel nem minden nap találkozunk. Úgy gondolom, hogy több ezer állampolgár ott volt, de több millió támogatja ezt. Eingereicht äh, ein Antrag von insgesamt fünf Fraktionen, die... Öt äh, frakció állásfoglalását äh, tartalmazza ez a vita. Holnap fogunk erről szavazni, és az utolsó napi pontunk következik a mai napon, ez pedig az egyperces felszólalások következnek az eljárási szabályzat 120 értelmementők, és úr kapja meg a szót elnök úr ninety one esztendővel ezelőtt a wilsoni önrendelkezési elv semmibevételével az érintett magyar lakosság megkérdezése nélkül csatolt